Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Mielőtt köszöntenénk és megadnánk a szót nagyra becsült vendégeinknek, elmondom, hogy a képviselők egyetértetek abban, hogy előre veszük a 16-os napi rendi pontot, mert, mert az előadónak, Kávada úrnak egyéb kötelezettségei miatt korábban el kell mennie. Ha tehát nincs kifogás, rögtön meg is adom neki a szót. Monsieur le Président, chers Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Köszönöm, láthatólag nincsen ellenvetés, hiszen már megállapodtunk, hogy így készítjük elő ezt a munkát. Itt egy véleménytervezetről van szó. Gyorsan fogok szólni, röviden. A ciklus elején emlékeznek a meghallgatásokra múlt nyáron, és ez azt tette lehetővé, hogy újfent megállapítsuk, hogy az Európai Parlament nem azt a helyet foglalja el, amelyet, eh, amelynek elfoglalását az európai polgárok várnak tőlünk. Tehát megpróbáltuk a lehető legjobb eh, irányokat felderíteni, hogy olyan feltételek mellett alkossunk jogot, amelyek jobb információk eh, birtokában történnek. És azt kell itt megvizsgálnunk, hogy a biztosak nyilatkozatai mennyire őszinték, hiszen tavaly talán emlékeznek rá, hogy volt két-három olyan dosszié vagy biztos eset, amelyek esetében politikai problémák merültek föl, még egy biztos nyilatkozat esetében pedig technikai problémák merültek fel nem eléggé befogadó jellegű ez az eljárás. Nem tudjuk pontosan, hogy egy adott nyilatkozat mögött mi is rejtőzik. Például, hogyha én biztos jelölt lennék, és vannak érdekeltségem, például az autóiparban, és azt a tercet kapnám, ami például az autógyártáshoz, vagy a közlekedés politikához kapcsolódik, hogyha lennének ilyenfajta érdekeltségeim, akkor el kellene ezeket adnom, de eladhatnám például a feleségemnek, a fe, fiamnak, a lányomnak, a nagyanyámnak, az anyósomnak, a bárkinek, de legyenek nyugodtak, nekem nincs ekkora nagy családom, nos, ez minden tréfát félretéve, ez való, valós probléma. Tehát itt valódi hiteles információkra van szükség a nyilatkozatok őszintességét, megbízhatóságát illetően, hogy mi képviselők, akik szüverén módon cselekszünk itt a szakbizottságban, ne kerüljünk csapdába, kelepcébe, hogy hazugságokat kell, hogy kezeljünk, mert esetleg nem adtak át nekünk információkat, tehát hiányosak az információk. Itt volt olyan eset, hogy az adatbiztos előtt azt mondotta, hogy eladta ezeket az érdekeltségeket, és az igaz is volt, de azt nem mondta meg, hogy kinek adta el az érdekeltségeket, hiszen ez is felvetett sős érdekonfliktus problémákat. Nos, tehát itt a jogi szakbizottságnak hatásköre van a nyilatkozatok megvizsgálását illetően, ugyanakkor viszont Valódi hatáskörre lenne szükség a vizsgálódáshoz, a vizsgálat lefolytatásához, vagy egy olyan eszközhöz, amit esetleg úgy lehetne elképzelni, hogy már létezik az eszköz az európai intézményeknél, amely adott szernek az a feladata, hogy nyomozást folytasson le, és esetleg lenne ott egy olyan speciális egység, amely a mi kezünk alá dolgozik, tehát ebben az esetben az OLAF, a csalás ellenes hivatal lehetne az a szerv, amely a közélet tisztaságát felügyeli. Dali úr a meghallgatásunk során bejelentett, hogy több ilyenfajta intézmény is van Európában. Nos, tehát a 2014-es év tanulságait levonva már, ami a biztosok vagyonnyilatkozatait illeti, a jogi szakbizottság nem azt mondom, hogy több hatáskörre tart igényt a többi szakbizottsághoz képest, de valós hatáskörre van szükségünk, hogy valóban ahhoz adjuk a nevünket, amit felelősségteljesen meg tudunk vizsgálni. Tehát itt nem arról van szó, hogy nincs bátorságunk, vagy nem vagyunk őszinték, hanem egész egyszerűen nincs lehetőségünk arra, hogy nyomozásokat, vizsgálódásokat folytassunk le, hogy megfelelő döntésekre jussunk. Aztán itt a tárcák számát is újra kell gondolni, ez a második pontom. Egy szemináriumra lenne talán szükség, vagy mindenféleképpen el kellene gondolkodnunk azt illetően, hogy a biztos tárcákat a parlamenti szakbizottsági tárcákhoz, szakbizottságokhoz kellene igazítani. Itt az a fontos, hogy az integritásunkat megőrizzük egy jól működő demokráciában egy olyan bizottság révén, amelyet a specializált európai parlamenti szakbizottságok ellenőriznek, és itt nem formális megítélésről van szó, vagy akár csak politikai megítélésről, hanem technikai jellegű megítélésről, és így tudjuk megfelelően megadni a szavazatunkat, a hozzájárulásunkat. Nos, itt egy szemináriumra lenne szükség az Európai Alkotmány jogászok részvételével. Itt hosszú hagyományokra tekint vissza ez a témakör, ugyan nem kritikamentes mindez, de megnézzük, hogy 10-15 év, vagy mikor következik majd be mindez. Lengyel barátaink, akiket igencsak csodálok, mert nagyon szép volt az átmenet a zsarnoki rendszerről a demokratikus rendszerre, Persze ott van a 400 halott Gdanskban, Edmond Bauka esete, de ez egy elszigetelt eset a lengyel átmenetben. Nos, tehát itt Európában már elég érettek vagyunk arra, hogy a biztosok tárcáit hozzáigazítsuk az Európai Parlamenti Szakbizottsági tárcákhoz, hogy több dolog ellen is fellépjünk, mi ellen is. Először is az ellen, hogy a bizottság egy témát különböző biztosok bevonásával kezel. Láthattuk az előző ciklusban, aki már itt volt, hogy nagyon veszélyes ez a jelenség, ugyanis a biztosok egyfajta félelem szakszervezetét hozzák létre, hogyha a szomszédom ezt nem csinálja meg, akkor én nem akarok a frontvonalba kerülni, mondják. Tehát az lenne jó, hogyha a biztos tárcája pontosan megfelel a parlamenti szakbizottsági tárcának, vagy fordítva. Tehát ez egy ellenőrzött Európai Bizottság kialakulásához vezetne. Tehát ez a két dolog, egy szeminárium megrendezése, talán két órás, tehát egy komoly rendezvény, alkotmányjogászok részvételével, hogy javaslatokkal éljenek a parlament felé, ugyanis a választóknak is vannak kívánalmaik, és Tudjuk, hogy a szélsőségek nem véletlenül alakultak ki Európában, elítélendők ezek, de ezek egy igényre, követelésre felelnek a polgárok részéről, és az a javaslatom, hogy kezdjük meg ezt a munkát a meghallgatással, mint első lépéssel, és aztán meglátjuk, hogy később mit tehetünk. Köszönöm elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm, hogy meghallgattak, és elfogadták, hogy megvizsgáljuk ezt a elképzelést. Zsefka úr kért szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Jean-Marie Kavedának is köszönöm ezt a pontos beszámolót egy ilyen nagyon fontos kérdésről. Mindannyian emlékszünk még arra a rögös múltra, rugos lőtre, amin végig kellett menni a meghallgatások során, Jelenleg rengeteg, elegendő időnk van arra, hogy új eljárást készítsünk elő 2019-re. Ezt szerintem a három intézménynek együtt kéne elkészíteni, a tanácsnak, a parlamentnek és a bizottságnak együtt. Persze a mi kompetenciánk, hatáskörünk a legfontosabb számunkra, és ez azt jelenti, hogy részt kell vennünk ilyen meghallgatásokban, és jóvá kell tudni hagyni a jövőbeni bizottság ilyen vagy olyan összetételét. Ezért szerintem részletesebb, de egyértelműbb viszonyokat kell kialakítani a parlament és a vezető bizottság elnöksége között az illető biztos személye függön. Nem szeretném, hogyha ez a bizottság vizsgáló testületé válna, hiszen szem, szembe megy azzal, ami a mi feladatunk, de Zsámari egyetértek veled azzal, és e, e, említetted az Olafot is, az Európai Csalás Ellenes Hivatalt, amelynek, be, amelyen belül lét, létre kéne hozni egy egységet, amely áttekinti a jövőbeli biztosok pénzügyi nyilatkozatait, és ezt el tudnám fogadni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egy eljárás kell kidolgozni a biztosi meghallgatásokra, de ez másokkal is összekapcsolódik, például a bizottság összetételével. Ezért, kedves barátaim, nagyon támogattam azt az alkotmányos egyezményt, és nagyon keményen dolgoztunk Lengyelországban, hogy ezt a gondolatot elősegítsük, és Lengyelország el is fogadta volna ezt az alkotmányos egyezményt. Sajnos francia barátaink visszautasították az alapszerződést népszavazás során. Mi voltunk az elsők, és ezt, ők voltak az elsők, és ezt megismételték a hollandok. Ez csak történelmi hivatkozás, de igaz az, hogy egy 28 főből álló testület lehet, hogy és ez lehet, hogy a jövőben növekedni fog, az változhat. Néha nincs mit tenniük, ezért olyan portfóliókat találunk ki nekik, amelyek nem tükrözik a valóságot, és a Juncker Bizottság egy jelenleg nem igazán felmérhető, nem értékelhető, hiszen csak kezdik a munkájukat. Nem tudjuk, hogy milyen munkamegosztás lesz maguk között csökkentenie kellett volna a bizottságokat és a portfóliók számát, de a, a parlament napi munkáját néz, nézve, nem csak a meghallgatásokét, a bizottságokat össze kéne kapcsolni, a bizottságokat össze kéne kapcsolni egy bizottsággal. Nincs értelme annak, hogy egy meghallgatás egy biztos jelöltre koncentrál, amelyet három-négy szakbizottság hallgat meg, hiszen a témák hatásköre terjedelme túl nagy. A, a meghallgatások legutóbbi körében megfelelően jártunk el, de nem volt igazán jól irányítva a kérdés. Előtt fordult, hogy egyszer akár négy szakbizottság is jelen volt egy biztos előtt meghallgatásakor, ezért nem kéne ennyire szétszórni a feladatokat. Hogyha van egy téma, és abban három szakbizottság ér, érdekelt, akkor három különböző vélemény fog születni, és ez nem igazán szolgálja a bizottság munkáját. Ezért tervet kell kidolgozni a három intézmény között, végig kell gondolni, hogy miként lehet az ilyen problémákat megelőzni Örülök, hogy megkezdődik ez a munka, hiszen van rá elég időnk, hogy véleményt cseréljünk, és remélem, hogy megfelelő végtermékkel állunk elő. A néppárt részéről árnyék előadóként magam is módosított fogok benyújtani. Köszönöm. Hani asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kávada úrnak a jelentésért. elég sok gondolkodni valót adott nekünk ez. Az első bizottsági meghallgatási körben is itt voltam. Úgy gondolom, hogy nagy siker, hogy ezt el tudtuk érni egyáltalán, és a képviselők ennek, értem, ennek tükrében valódi szerepet tudunk játszani. Úgy gondolom, hogy Kavada úr nagyon jogos dolgokat vetett föl. Szeretnék azzal kezdeni, hogy maga az eljárás hogy működik. Mindannyian tudjuk, hogy a biztosok bemutatkoznak, majd kérdéseket tehetünk fel, de mindezt előre eldöntjük, és nagyon formális, nagyon hivatalos az egész, meg van szervezve, koreografálva, előkészítik, elkészítik a válaszokat a jelöltek, ez nekik jó, de nekünk nem. Mert valójában az igazi problémákat nem tudjuk felvetni hogyha az ember elég időt szán ugye a feldok, felkészülésre, akkor az nem túl bonyolult, nem túl nehéz. A rögtönzött váratlan kérdésekre válaszolni az sokkal árulkodóbb és nehezebb dolog. Megértem, hogy ennek a megszervezése nehéz, mert sok képviselő van. Ugyanakkor szeretném, hogyha több időnk lenne a kérdések föltetőjére, és több időnk lenne arra, hogy, hogy a válaszra újabb kérdéssel reagáljunk Nos, ennek részeként, és erről tulajdonképpen nem sokat beszéltünk mindeddig, jelenleg azt gondolom, hogy az, ugye az a rendszer, hogy az egész bizottságról adunk le szavazatot, vagy szavazunk, ez nagyon megnehezíti az, hogy valóban realista módon látj, lássuk a helyzetet, mert hogyha nem szavazatot azt le bárkire, akkor az egész bizottság ellen szavazó, És ez bizony Ugye volt eh, több akkor is olyan, hogy egy-egy eh, biztos jelöltet a tagállam meg is visszahívott, és nem fogadta el, nem vállalta el végül a megszavazott eh, szerepkörét. Tehát jó lenne, hogy az egyes biztosokra szavaznánk, és nem a teljes bizottságra. Ezen kívül szeretnék arról is beszélni, hogy a számok milyen forrásból származnak. Ugye beszéltünk arról, Ugye eh, Tehát arra beszélnék, hogy hány biztos van, úgy gondolom, hogy a 28 túlságosan sok. Ez azt jelenti, hogy eh, tennivalót és portfóliót gyártunk néhány biztosnak, miközben igazán nincs rájuk szükség. Azt hiszem, hogy eh, ezzel kapcsolatban viszont nyilván a tagállamok között sokkal több vitára és párbeszédre lesz már szükség. Minden esetre az biztos, hogy a biz, bizottsági biztosi portfóliók és az egyéb intézmények felelősségi körei közötti harmonizálásra szükség lenne, hiszen a Juncker bizottság sem más tesz, mint hogy a korábbi bizottságok struktúrájához képest jelentős változásokat vezet be, más tesznek, mint a Barroso bizottság, tehát más a feladatok leosztása. Tehát tulajdonképpen olyan megoldásra lenne szükség, ahol az Európai Parlamenti Szakbizottságok és az Európai Bizottsági portfóliók valamilyen módon tükrözik egymást, összefüggésben vannak, nagyobb az átfedés. Ez jó elv, de nagyon sokat kell rajta gondolkozni a megvalósításhoz. Végül a pénzügyi nyilatkozat, amelyet a biztos jelöltek tesznek, és ennek a szakbizottságnak a szerepe abban, hogy hogyan vizsgáljuk a jelöltek érdekeltségre vonatkozó nyilatkozatát. Már ennek a ciklusnak az eleje óta sok kérdés merült fel egy adott biztos személyével kapcsolatban, és ennek a szakbizottságnak lehetőséget kellett volna adni arra, hogy több információt tudjon beszerezni, és több kérdést tegyen, tudjon föltenni. Ez eh, nem föltetlen kritika, én csak úgy érzem, hogy ebben a, ebben a konkrét eh, ügyben, ennek az egy biztosnak az ügyében sokkal messzebb mehettünk volna. Tehát lehet, hogy eh, a genuine investigative powers kifejezés valódi nyomozati felhatalmazás, Eh, ez egy elég komoly kifejezés az angolban, tehát úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb hatály, sokkal mélyebb, eh, komolyabb felhatározást kéne élvezni a parlamentnek, hogy tényleg utána nézzen annak, hogy a kapott adatok, információk mennyire helytállóak. Köszönöm Kavada úr, Korvit úr, még egyszer nagyon hasznos véleménynek és jelentésnek tartom ezt. Köszönöm szépen. Eh, Mrs. Gutelant. Gutelant asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr. Én is szeretném támogatni bizottsági kollégáimat. Nagyon kiválóan megfogalmazták, hogy mi is lehet a szerepünk, és hogyan tudnánk azt tökéletesíteni. Úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy hogy lehet világosabb válaszokat kapni, hogyha problémáik vannak, egy biztos jelölete kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az egyik megoldás az az lenne, hogy még mielőtt az egész bizottságról szavazunk, előtte lehetne egy előszavazást tartani. Ez elég jó ötlet szerintem. Problémám van a nemi egyensúlyjal is, hiszen a tagállamok nem jelölnek ugyanannyi női jelöltet, mint férfi jelöltet, emiatt nehéz a bizottságban elérni a nemek megfelelő arányát. Úgy gondolom, hogy a rendszert kiegyensúlyozottabbá kellene tennünk valamilyen módon. Talán keresni kellene egy olyan ö, megoldás, hogy például minden tagállamnak, tagállamnak kettő szemét kellene javasolnia minden portfólióra, a nemi, egyens, nemi jogosultságok, jogok kiegyensúlyozása felelős emberként ez nekem fontos lenne. Duran, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon gyorsan azt mondanám el, hogy persze e, itt a e, nemek e, közötti megosztás kérdése egy valós probléma. Nos, azt a kérdést illetően hogy ugyanazok legyenek a hatáskörök a parlament, illetve a bizottság szintjén, ez is egy valós kérdés. Lehetne képzelni, hogy a bizottság szintjén van egy transzverzalitás, amely a parlament szintjén is létezhet, de ezen el kell gondolkozni. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani Kavada úr figyelemre mértó munkájáért. Nos, ez a dokumentum egy olyan anyag, amivel 100%-ig egyetértek. Két apró észrevételem lenne, amely a, melyek a meghallgatásokhoz kapcsolódnak. Nagyon jó lenne, hogyha harmonizálni lehetne a biztosok vagyonnyilatkozatait az etikai kódexsel összhangba lehetne ezeket hozni. Mert vannak olyan rendelkezések, amelyek az etikai kódexben meg jelennek a biztosokra vonatkozóan, és a vagyonnyilatkozat nem, több, nem tükrözi ezeket a gondolatokat. Tehát jó lenne ezt a két vetületet összhangba hozni. Aztán a második dolog a bizottságunk védelmében, az afkóban is zajlanak egyébként viták, ugye a scrutiny kérdését illetően, Elég erős a szendék a parlament részéről, hogy játszhassa a saját szerepét, és a végsőkig lefolythassa ezt a vizsgálatot. Itt az érdekkonfliktust illetően pontosítani kellene, hogy az illetékes szakbizottság általi vizsgálat csak azután történhessék meg, miután az érdekkonfliktus kérdését már előzőleg tisztázták. Tehát miután az érdeknyilatkozat vagy vagyonnyilatkozatot jóva hagyták, csak utána következhessék be a biztos meghallgatása. Elnök, köszönöm, Kavada úr fogja lezárni a pontot. Kavada úr, köszönöm elnök úr, köszönöm tisztelt kollégák. Nos, ezután a némileg ideges szakasz után, ami ugye 2014-ben lezajlott, amikor különféle dolgok miatt szorított minket az idő, és nem tudtuk vezetni a járművünket, úgymond, tehát nem volt uralmunk a dolgok, a folyamatok fölött. Most szeretném kifejezni köszönetemet nem csupán azért, hogy gazdagították gondolataikkal ezt az anyagot, hanem lényegileg is hozzájárultak annak az én szerény javaslataim kiteljesítéséhez. Nos, elnök úr, ha megengedi, nagyon gyorsan válaszolnék a három kollégának, illetve négy kollégának, akik itt most felszólaltak. Vilevska úrnak köszönetet szeretnék mondani, elmondanám neki, hogy igaza van, valóban a felé az elkezdés felé kell elmozdulni, hogy legyen egy bizottsági felelősség, amelyet egy jogalkotói felelős szerv ellenőriz. Tehát minden jól működő demokratikus ország így épül fel, és jól tudják, hogy a világ valamennyi demokráciájában, a valós demokráciákban a ö, jogi szakbizottság a politikai viták gerincét képezi, és ezen eljárásokat szabályszerűen és mélyrehatóan kell lefolytatnunk itt az intézményünkön belül. Annaból a kolléganőt nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam. Az amerikai kongresszus és utat, melyet én ismerek. Nos, nagyon fontos felelősséget vállalt a parlamentünk, de amikor megnézzük a parlamenti munkát belülről, akkor valamennyien tudjuk, hogy néha elsiklunk egyes kérdések fölött, vagy bízunk a kollégák szakértelmében legjobb esetben, de a legrosszabb esetben akár elsiklunk fontos vetületek fölött, amelyek esetleg a döntéseink karakterét alapvetően befolyásolják. Nos, ezt mindenképpen el kell kerülnünk, most világosabban szólva, amikor súlyos konfliktusok merülnek fel a pénzügyi nyilatkozatok kapcsán, Például ma délelőtt is vizsgáltunk bizonyos mentelmi jog megszüntetéseket egyes parlamenti képviselők esetében. Nos, akkor eléggé ellentmondásos helyzetbe kerülünk ugyanis arra van szükség, hogy itt kiderítsük, hogy volt-e személyi gazdagozás, hazugság, csalás, voltak-e bizonyos személyi kapcsolatok. Tehát egy jogi szakbizottság minden parlamentben mm, utalk az elnök úr eredeti mesterségére, tehát mindenképpen egy nyomozati hatáskörre van szükség, amely nem lehet a szakbizottság sajátja, de mindenképpen kell egy olyan egység vagy szerv, amely minket szolgál a e tekintetben, és válaszol a kérdésekre, amelyeket felteszünk. Ezért gondoltam én az Olafra, mely már létezik, ugyanakkor még egy kamarára, egy egységre lenne szükség az Olafon belül, és így a szerepünk tiszteletben tartására is sor kerülhetne, hiszen itt ugye vannak a választóink, akik bizonyos feladatokkal bíztak meg minket, de ezen funkciónk ellátása közben olyan szerve támaszkodhatunk, amelynek vitathatatlan szerepe a nyomozásban, ugye az OLAF. Nos, az amerikai kongresszus szintjén, már ami a formát illeti, jó magam Washingtonban dolgoztam egy ideig újságíróként, tehát az amerikai kongresszusban nagyon egyszerű módszer létezik, amikor valaki megjelenik előttük, amíg nem ö, tették fel az összes kérdést a képviselők, addig az illető személynek válaszolnia kell. Ez lehet egy nap húsz perc bármennyi, tehát mindenképpen az összes kérdést meg kell válaszolnia az illető személynek. Duron úrnak is szeretnék köszönetet mondani, ehhez nincs sok hozzáfűzni valóm valamint ön asszonyom a nemek egyenlőségének kérdését vetette fel, ez szintén fontos kérdés. Köszönöm, hogy elfogadták a gondolataimat, és az utolsó javaslatom, elnök úr, ez egy olyan fontos téma, hogy egy állandó szemináriumra lenne szükség, egy informális szemináriumra egészen a mandátum végéig, és időnként meghívjuk azokat a személyeket, akik segítségével létrehozhatunk valamit, ami még nem létezik a rendszerünkben. És a mandátumunk végén egy második jelentést készítünk majd, hogy aztán jogot tudjunk alkotni, meg kell vizsgálnunk a különféle, ellen, különféle ellentmondásos kérdéseket, de a lényeg az, hogy előre vigyük a, az intézményünk munkáját, és a mi feladatunk lényege mindenképpen a döntés. Köszönetet mondok önöknek. Elnök, köszönöm, Kavada úr. Elnézést. Újra kezdem. Angolra váltok, mondja az elnök. Köszönöm, Kavada úr. Most pedig visszamegyünk a 13-as napi rendi pontra, az a megtiszteltetés ért, hogy itt köszönhetem az Európai Jogi Intézet képviselőjét. Ő és kollégái előadást tartanak nekünk a polgári eljárásra vonatkozó európai jogszabályokról. Elfelejtettem említeni eh, az Unidroa eh, részvételét is. Köszönöm, hogy eljöttek és meg is adom a szót Valit asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak az Európai Jogi Intézettől és az Unitoából a kollégámat, hogy együtt elmagyarázhassuk önöknek azt a projektet, amelyel a polgári eljárásokkal kapcsolatban foglalkozunk. Az a tapasztalatom, hogy ez a kérdés nagyon közel áll a szakbizottság szívéhez, mégpedig az, hogy az európai jogszabályok, igazságszolgáltatás miként tudják az európai állampolgárokat igazságszolgáltatásban részesíteni állampolgárként és vállalkozóként is. Ennek a szakbizottságnak a tagjai tudják a legjobban, hogy milyen nehézségek állnak az egyes jogi kultúrákban, nemzeti eljárásokban, amelyek időnként nehezévé, nehezé, nehézé teszik azt, hogy az ember jogszolgáltatáshoz férjen hozzá. Számos európai jogi eszköz van, amely foglalkozik a polgári eljárások kérdésével, például a kiskövetelésekre vonatkozó jogszabály, vagy az előállítási jog, jogszabály, vagy a bankszámlák összekapcsolása, mind a polgári eljárásokkal függnek össze. A szervezeteink azt látják, hogy a módban az, Euró- az amerikai jogi szervezet, amely testvérszervezetünk Amerikában, az Unidruával együtt néhány évnyi munka után 2004-ben előállította ezeket az elveket a transnacionális polgári eljárásról. Ezek puha jogszabályok, ösztönzést adnak a kormányoknak, a jogszabályalkotóknak, a bíróságoknak, és nagyon e, szuggesztív erejű is. Az volt az érzésünk, hogy itt az ideje, hogy e, hasonló feladatot hajtsunk végre az Európai Unión belül is. Garantálva azt, hogy egyidejűleg e, ezt összehangoljuk a nemzetközi jogszabályokkal. Ezekből a jogszabályokból indultunk ki, és így hoztunk létre számos közös munkacsoportot, amelybe bevontunk tudósokat, e, jogi szakembereket és bírókat, azért, hogy olyan szabályokat dolgozunk ki európai kontextusban, amelyek egyszerűsítik és ösztönzésként szolgálnak az európai polgári eljárásokhoz. És ez a munka még csak másfél éve zajlik. A bizottsági kollégák már érdeklődésüket fejezték ki, figyelemmel kísérik, és Örömmel hallottuk, hogy elnök úr az ön szakbizottsága is saját kezdeményezésű jelentést fog előállítani ezen a területen. Ez volt a bevezető arról a munkáról, amelyet számos projektcsoportban folytatunk. Három előadónk van itt ma velünk, akik röviden elmagyarázzák a munkánkat, a dokumentumszolgáltatás területén, ami legfontosabb része a jogszabály, a jogi eljárásoknak, hiszen nagyon eltérőek a jogszabályok. Aztán megnézzük az ideiglenes eljárásokat, például a befagyasztási rendelkezéseket, ahol határon átnyúló nehézségekről számítunk, és aztán a bizonyítási eljárásokat is megnézzük. És aztán kolléganőm az Unidroától is hozzáteszi majd a magáét. Ez a programunk, és köszönöm szépen, hogy ezt a meghallgatást megrendezte. Átadom a szót Évának, aki a szolgáltatási eljárásokról fog beszélni. Can you hear me? Yes. Hallanak? Köszönöm. Elnök úr, képviselők, bizottsági tagok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek ma az Európai Parlamentben, az önök szakbizottsága előtt, hogy rövid, eh, de bemutassam a projektet, amelyet eh, eh, folytatunk. Én vagyok az e-, egyik társ jelentéstevője annak a csoportnak, amely próbálja ennek a projektnek a, a, a szabályzatát kidolgozni, eh, tájékoztatási eljárások eh, eh, procedúrák tekintetében. A Diana által elmondottakat kiegészítve, már a projekt elejétől nagyon sokat beszéltünk a projekt tárgyi hatájáról, és hogy teljesen őszinte legyek, ez természetesen egy eléggé zselatinszerű ügy. Folyton változik, igazániból nincs kőbe vésve. Ugyanakkor minden csoport a munkájában folyamatosan találkozik azzal a problémával, hogy mi is tartozik a hatályunk alá, és minden moduláris projekt ez. Az a célunk, hogy a polgári peres eljárásban valamiféle eh, eh, közös megadásokra jussunk az európai eh, kereteken belül. Az ELI és az UNITRA, UNITRA együttműködésében nagyon sok vitát folytatunk a csoportokon belül és a csoportok között is, illetve az irányító csoportok is részt vesznek ebben, ezekben a vitákban, amelyek arról folynak, hogy hogy is viszonyuljunk az európai akihoz, az európai joganyaghoz. Mi úgy érezzük, hogy az aki az európai joganyag nem kötelez bennünket, nem köt meg, köti meg a kezünket, az a feladatunk, hogy a jövőre nézve a helyes gyakorlatokat megtaláljuk. És ebben az értelemben nagyon fontos forrás nekünk az európai joganyag, de nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni sem, de nem az egyetlen forrás. E, a többi forrás nyilván a, e, az egyes tagállamok saját belső polgári peres eljárási rendszere, és minden, ami a munkánkat ihletheti, inspirálhatja. E, ma délelőtt találkoztunk és összeültünk a csoportok megbeszélték, hogy mire kellene összpontosítanunk, és ez nem más, mint többek között az új fejlemények, az új trendek figyelemmel követése, hiszen vannak olyan fejl fejlemények, amelyek tök különböző tagállamban nagyon gyorsan haladnak előre bizonyos területeken, például ugye a technológiai fejlődés a jog, jogi rendszerben látványos tud lenni helyenként. Ennek kapcsán tudnám elmondani azt például, hogy az elektronikus szolgáltatásokat hogyan lehet nyújtani. Ez technikailag is, pragmatikailag is igen fontos a jövőre nézve. Tulajdonképpen ezzel én nagyjából összefoglaltam a csoportunknak a perspektíváját, látásmódját, Természetesen az is fontos, hogy amikor egy modell projektet, egy modell törvénykönyvet hozunk létre, e, vagy eljárásrendet, akkor, akkor e, mit e, vegyünk figyelembe olyan szabályokat, amelyek a tagállami belső szinten működőképesek, vagy amelyek határokon átnyúlóak, Európai Uniós szinten használhatóak. Nos, Úgy tűnik, hogy fontos, hogy ez az aspektus kihasson a munkánkra, de nem, musz, nem kell, hogy, hogy feltétlenül megkösse a kezünket, hiszen a határokon átnyúló, illetve a tagállamon belüli ügyek kezelésében más inspirációkat is találhatunk, tehát nem jó, hogyha megkötjük a kezünket Ami Nyilván nem tudok túlságosan sok részletbe belemenni. De ugye az idézések kérdése mégis csak fontos. Ez egy nagyon érdekes kiindulási pont, amiben már megállapodtunk. És a legtöbb csoportunk ebből indult ki. És nagyon érdekesen azt érdekes, hogy találtunk olyan lehetőségeket, hogy hogy lehet ezt további mélységben, további részletességgel kidolgozni, mert a szabályok egy része nagyon, nagyon általános jellegű. Felolvasnék egy rövid szöveget, nyilván nem mindenki olvasta önök közül, és nem mindenki emlékszik rá, az 5.1-es bekezdés elveket határoz meg, nem szabályokat, amely szerint az eljárás elején olyan értesítést kell nyújtani a feleknek, amely várhatóan kellően észszerűen hatékony. Ennek másolatát a óhajtott jóvátétel leírásával, stb. stb. meg kell küldeni a többi feleknek. Of the procedure for response and the possibility of a default judgment for the failure, for failure to make timely response. And then És végül a dokumentumokat eh, a fórum, tehát a bíróság nyelvén, illetve a szokásos lakhely szerinti állam nyelvén is biztosítani kell, vagy pedig az adott érintett szervezet hely, székhelye szerinti állam nyelvén, stb. stb. Ez ugye megvan írásban. Ez volt a kiindulási pontunk. Ezek a nagyon általános elvek nem kezelnek le egy csomó olyan kérdést, amelyek egy, egy tényleges peres eljárási rendben szabályozásra szorulnak. Kérdés, tehát, hogy milyen információt kell megadni, amikor, amikor valaki hivatalosan idézést kap, vagy dokumentumokat kap, milyen nyelvi vagy fordítási előírások lehetnek, milyen garanciákat kell alkalmazni alapbeállításban részletesebben is beszélhetnénk erről, milyen módszerek vannak a, a, a hivatalos értesítésre, illetve a kézbesítésekre, milyen eljárások bizonyulnak, tekinthetőek a legjobb eljárásoknak, és így tovább. És végül az elektronikus úton történő kézbesítés, idézés kérdéskörében kérdés, hogy hogy lehet ezt, elektronik, ezt egyetlen definiálni, hogy lehet úgy kellőképpen általánosan fogalmazni, hogy ne kössük magunkat egyetlen konkrét technológiai műszaki szabványhoz sem. Ezzel kapcsolatban az én csoportomban sok vita folyt arról, hogy amikor elektronikus eszközöket használunk, akkor hogy lehet biztosítani azt, hogy a vádlott, a peres ténylegesen megkapja a dokumentumot. Tehát a kézesítés valóban megtörténik. Például szükség van-e az adott félnek a hivatalos hozzájárulásához ahhoz, hogy elektronikusan kaphassa meg a dokumentumokat hivatalosan. Sok tagállamban ez eljárás. Aztán sokat beszélünk arról például, hogy az elektronikus értesítésre hogyan kell reagálni. Ha az ember e-mailben kap egy ilyen anyagot, és az e-mail visszapattan, mert, mert az illető éppen szabadságon van, akkor milyen garanciák vannak, vagy milyen garanciákra gondoljuk, hogy szükség lenne rájuk ilyen esetben. Nem is bennék ebben mélyében bele, ez tulajdonképpen ízelítőt adott arról, hogy milyen dolgokra gondolkodunk Eh, abban a csoportban, amely a kézbesítésekről szól. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés eljönni. Luxemburgi Egyetem professzora vagyok, egy másik munkacsoport tagja, amely a ideiglenes és védőintézkedésekkel foglalkozik, egy Cambridge egyetemi kollégámmal. Minden munkacsoportot 6-8 tag alkot, bírók, tudósok Európa azonos területeiről, illetve különféle területeiről, hogy mindenféle jogi, jogi hagyományt képviseljünk. Nem szeretnék visszatérni az általános kérdésekre, hanem az én vizsgálatom tárgyára szeretnék rátérni, az ideiglenes és védőintézkedések. A csoport feladata az, hogy számos átmeneti intézkedéssel foglalkozzon, amelynek jelentős gyakorlati jelentősége van, ideértve a befagyasztási rendelkezéseket, a kiadatási utasításokat, becsületsértési eljárásokban akkor, hogyha ezt egy kiadvány felfüggetésével lehet elérni, valamint biztosítékok, bizonyítékok megőrzése a per során, információk kiadatása, amely nagyon nagy mértékben zajlik el Angliában, de Európában nem, valamint az ideiglenes kifizetéseket is. A munkacsoport módszertana az, hogy szabályokat kínál fel arról, hogy miként lehet ezeket az ideiglenes rendelkezéseket szabályozni. Eltértünk az európai jogszabályalkotók korábbi módszerétől, mindjárt átérek a jelenlegi fejleményekre is, hiszen a rendkívüli, hiszen az ideglenes intézkedéseket általánosságban kezelték, különösen Brüsszelben, ahol mindig is volt egy általános rendelkezés mi elmondtuk, hogy konkrét hozzáállásra van szükség, és ebben áttértünk az, eltértünk az európai um, gyakorlattól és az európai számlabefagyasztási módszertől. Az volt a célunk, hogy ne nem az volt a célunk, hogy egy, egy intézkedés rendszert kínáljunk fel a különféle funkciókhoz, hanem többféle opciót kínálunk fel, és azt reméljük, hogy a különféle bíróságoknak lehetőségük lesz Európában ezeket a különféle gyakorlatokat megnézni, és kiválasztani azokat az intézkedéseket, amelyek szerintük az eljárásokat javíthatják. Ez azt jelenti, és ez egy fontos kérdés, hogy bár az uh, európai uh, számlabefagyasztási rendszer már létezik, és ezzel le, lehet uh, számlákat befagyasztani, ez nem, ne, fagyasztani, ez nem jelenti azt, hogy ezzel nem kell foglalkozni, hiszen ez egy olyan eszköz, amelynek nagyon erőteljes angol uh, megfelelője van, az a neve, hogy interim injunction, ez egy technikai kérdés, de úgy gondoljuk, hogy az a tény, hogy az európai jogszabály létezik, ez nem akadályozza meg a csoportot abban, hogy megvizsgálja az új lehetőségeket és új eszközöket kínáljon fel a különféle bíróságok számára európai szinten. Végül az átfogó célunk az volt, hogy egyrésztről bizalmat alakítsunk ki a befagyasztási rendelkezéseket egyelőre a Európában akadályozzák. Első egyrészt azért, mert az exparti rendelkezéseket nem lehet körbeküldeni Európában, hiszen kölcsönös bizalomra van szükség, és az a véleményünk, hogy a, ezekkel az intézkedésekkel a bizalmat lehet erősíteni, a kölcsönös bizalmat lehet erősíteni oly módon, hogy a legjobb gyakorlatokat terjesztjük, amelyek aztán meggyőzik az Európai Bíróságokat arról, hogy a kívi, külföldi befogyasztási rendelkezéseket is végre lehet hajtani. A második feladatunk az volt, hogy e, előrelépést hajtsunk végre a jelenlegi jogszabályokban, különösen e, az exparti intézkedések körbeküldésében, köröztetésében. Ennél többet nem akarok többet mondani, át is adom a szót kollégámnak Fennannak. Mr. Mr. Chairman, Members of the committee. That Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! E, madridi jogászprofesszor vagyok. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy elmondhatom munkám egy részét, amiért felelek. Társelőadója vagyok a bizonyítékok munkacsoportjának. Az általános elképzeléseket a kollégáim már elmondták, ennek jó részét, ezért ehhez nem szeretnék sokat hozzátenni. Modell szabályokat szeretnénk eh, kialakítani, legjobb gyakorlatokat, figyelembe véve az európai joganyagot, de az összehasonlító tapasztalatokat is. Közös elképzelést akarunk kialakítani a különféle bírói rendszerek között, azok szervezésében, munka eh, menetében, mindennapos munkaszervezésében. Ahogy ezt már elmondták, az a feladatunk, hogy, közös, hogy kölcsönös bizalmat segítsük elő, és hasonló szabványokat dolgozunk ki a tisztesség és a hatásos eljárás alapján. Mi a helyzet a bizonyítékokkal? A bizonyíték munkacsoportnak van a legnagyobb feladata, hatásköre, hiszen több irányba is dolgozunk, kiindulunk az általános szabályokból, a bizonyítékok elfogadhatásáról, kirekesztési szabályokról, a bizonyítékok időzítéséről, az ügy, ügyvédek és a bírók feladatáról. Próbáljuk megkeresni a legjobb gyakorlatokat ezen a területen, majd konkrétabb területekre térünk rá. Először is a bizonyítékhoz és az információhoz való hozzáférés, ami egy nagyon fontos kérdés, és a, hiszen, a, hiszen a jogi kultúrák nagyon eltérőek, közös véleményt kell kialakítani arról, hogy hogyan kell hozzáférni a bizonyítékhoz az eljárásokban, hiszen egyes hagyományok nagyon vonakodnak saját bizonyítékaikat a másik félnek kiadni, vagy dokumentumaikat, amely a birtokukban van. Az európai jogszabály az, egy, az ellenkező irányba halad, ezért valamiféle egyensúlyt kell kialakítanunk a hagyományok és a hatékony munka között, valamint a bizalmasági kérdésekkel is foglalkoznunk kell, és ezen túl foglalkozunk a bizonyítékok leírási szabályain, amely a legjobb módja lesz annak, hogy miként lehet a tanukat meghallgatni, hogyan lehet szakértői véleményt bevonni, miként lehet egyéb bizonyítékokat megkeresni. Én ennyit akartam erről elmondani. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim. Anna Veneciano vagyok. A magánjog egy egységesítéséért felelős csoport alelnöke vagyok, igazgató helyettese. Nem lezárni szeretném uh, ezt, az, uh, ezt a beszélgetést, hanem szeretném kifejezni köszönetünket, hogy a szakbizottság előtt lehetőségünk volt ezt a közös projektet bemutatni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos projekt lehet gyakorlati szempontból is, hiszen kihat az európaiak uh, magánéletére és szakmai életére. Szeretnék köszönetet mondani az ELI intézetnek, hogy lehetőséget adtak arra, hogy ez a projekt beinduljon, és mi is itt legyünk. 63 tagállamunk van, közülük ugye nagyon sokan európai országok. Az Unipra azonban mindig is nyitott volt a nagy európai hagyományai ellenére is a regionális felfogások érvényesülésére. Ezért különösen büszkék vagyunk erre a projektre, amelynek két fő célja van. Az egyik az, hogy az elével való együttműködést megvalósítsuk, és ilyen szempontból rendkívül nagy örömünkre szolgált ez az együttműködés. Másrészt az Eli Unidroa elvek, amelyek rögtön az eh, eh, kezdetektől a regionális szabályok kiegészítésére szolgáltak, eh, és tulajdonképpen ebbe az irányba tettünk lépéseket. Alapvetően az a célunk, hogy ezek az elvek milyen szinten, milyen mértékben kompatibilisek az európai jogi hagyományokkal. És azt látjuk, hogy ez a kompatibilitás megvan, feladatunk megtalálni, hogy hogy lehet olyan szélesebb körül és koherensebb szabályokat kitalálni, amelyek a tagállami sajátosságokat nem úgymond hagyják figyelmen kívül, hogyha ilyenek léteznek. Úgy gondolom, hogy ez a projekt szeretne egy hasznos, puha törvény, puha jogi szabály lenni, jogalkotók számára iránymutatást adni, ezért nagyon fontos, hogy megjelenhettünk az önök körében. Még egyszer köszönöm ezt. Úgy gondolom, hogy mind az öt kiváló meghívottunk megérdemli a köszönetet. Hogyha megengedik, akkor a képviselők valószínűleg szeretnének önöknek kérdéseket föltenni. Megkérdem a képviselőket, hogy vannak kérdésük, mielőtt bárki kérdést tenne föl, nekem lenne egy, van-e bármiféle ütemezése időkérete az önök projekt, projektjének, mikor várhatunk szabály, vagy mikor várhatunk eredményeket például, stb. Nos, először is ö, ö, három ö, csoportunkról hallottak eddig, van további csoportunk is, amely elkezdte már a munkáját. Összességében úgy gondolom, hogy a három csoport ö, szabálytervezete a következő év elejéig elkészül. A teljes projektnek a, a határideje az UNITROA munkaprogramjával összefüggésben 2017, de ez egy folyamatos munka lesz, ezért biztosak abban elnök úr, hogy folyamatosan be tudunk számolni önöknek majd a munkánk előrehaladásáról, és remélem, hogy önök ezt figyelemmel fogják követni. Elnök, ó, ez határozottan így lesz. Kedves kollégák, képviselők, van egy kérdés. Nem látok jelentkezőt, ez azt jelenti, hogy önök bemutatkozása kimerítő volt. Thank you for that. Uh, thank you for... Köszönöm, hogy megjelentek körünkben. Még egyszer elnézést kérünk a késlekedés miatt. E, a napirendünk változása miatt következett ez be. Sajnos ilyen utolsó pillanatbeli változások előfordulnak, e, de nagy örömmel tekintünk az önökkel folytatott közös munka elé e projekt tekintetében. Köszönöm szépen! this was point number 13 and... Ez volt tehát a 13-as napirendi pont, most átérünk a 14-es napirendi pontra. Módosítások. A nem nyilvános, nem nyilvános know-how és üzleti információk, üzleti titkok jogosítatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedezésével szembeni védelem. Megadom a szót közvetlenül eh, Le Grip asszonynak, mint jelentéstevőnek. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Negyedik eszmecserénkre kerül itt sor a jogi szakbizottságban. A nem nyilvános know-how és üzleti információk jogosulatlan megszerzésre, felhasználásra és felfedésre szembeni védelemre vonatkozó irányelve kapcsolatosan, és az eszmecser a mai eszmecserrel egyfajta hivatalos startjelzést ad majd a tárgyalásunk megkezdéséhez, ami aztán lehetővé teszi majd számunkra, hogy elfogadjuk álláspontunkat ezzel az irányelv tervezettel kapcsolatosan. Tehát ezen eljárás keretében aztán majd az árnyékjelentéstevők fogják majd megfogalmazni véleményüket. Mi már itt kifejeztük álláspontunkat és prioritásainkat. Most én még egyszer a jogi szakbizottság jelentés tevőjeként szeretném megvizsgálni a módosításokat, illetve kompromisszumos módosításokra is teszek majd javaslatot az első elnyékjelentéstevő, elnyékjelentéstevői találkozón a következő napokban. A jelentés tervezetem, melyet bemutatok most önöknek, e kiegyensúlyozott, kényes ez az egyensúly mindenféleképpen. Egyrésztről a védelem nyújtásával kapcsolatosan, egy hatékony biztonság nyújtásával kapcsolatosan az európai vállalatok számára, akik ugye a versennyel szembesülnek, gyakran tisztességtelen ez a verseny. Ugye itt lopásra, képkedésre is sor kerül, számos intézkedés segítségével történik ez a védelem, és másrésztről teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy az alapvető szabadságjogokat fenn kell tartani azok elismert formájában. A munkánk célja a bizottság munkája nyomán egy közös jogi keret alapkialakítása az Európai Unión belül, amely arra szolgál, hogy a vállalatunk versenyképessége nőjön, védjük üzleti információikat, immateriális javaikat, melyek gyakran gyümölcsöző alapjai a kutatásnak és az innovációnak. Nos, a módosítások benyújtásának határideje március 26-án lejárt, tehát volt idő a húsvéti szünetet követően a módosítók megvizsgálására, ezeket már le is fordították valamennyi munka nyelvünkre, és itt 330 fölötti módosítót nyújtottak be, jó magam is új módosítókat nyújtottam be jelentés tervezetem módosítására, és itt nagy érdeklődéssel vártam tehát a kollégák munkáját, akiknek köszönetet mondok javaslataikért, számos javaslatukért, a módosítókért, hozzájárulásokért melyek valóban lényegi, nagyon uh, sűrű tartalmú és érdekes uh, elemeket tartalmaznak a jövőbeli vitáink szempontjából. Nagyon örülök annak, hogy a módosítók szinte összessége nem vonja kétségbe ezt az elvet, illetve a jogszabály lényegét, célját, uh, azt, hogy szülesen egy európai jogszabály ezen a területen, sem pedig az alapvető mechanizmusokat. A jogi szakbizottság jelentés tevőjeként azt szeretném, hogy jó feltételek mellett folytathassunk majd le tárgyalásokat, és ennek végeredménye kielégítő legyen. Talán néhány alapvető témára térnék ki, melyeket jó magam javasoltam, és egy kommentárt szeretnék itt megosztani önökkel a fő tendenciákat illetően, amelyek kibontakoztak a több mint 300 benyújtott módosító alapján. Több ízben elmondtam már, de még egyszer megismétlem, mert fontos ezt hangoztatni többször is itt a közös munka során. Az üzleti titok és információ védelme semmiféle esetben sem jelentheti a szellemi tulajdonjog megteremtését hiszen nem ezt akarta javasolni az Európai Bizottság, és én teljes mértékben egyetértek ezzel a megközelítéssel. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy új szellemi tulajdonjogot teremtünk. Tehát ez a gondolat az egész munkánk során vezér elvünk kell, hogy legyen. A módosítók közül egyesek kétségbe vonnak bizonyos terminusokkal, definíciókat, olyan területre merészkednek, ami a szellemi tulajdonjoghoz tartozik. Nos, úgy vélem, hogy semmi nem teszi lehetővé, hogy kijelentsük, hogy ezek a szavak, terminusok, amelyeket a szellemi tulajdonjogra alkalmaznak, nos, ezek kizárólag azon a területen kell, hogy maradjanak. Erről még tovább fogunk majd beszélni, mert van jó néhány módosító, amely ebbe az irányba mutat. Egy másik erőteljes tendencia, amit tapasztaltam a módosítók olvasása során, hogy a közérdek védelme megjelenjék az a nem nyilvános üzleti információk védelme kapcsán. Nos, a jelentés tervezetem világosan rámutat az átláthatóság kötelezettségeire, amelyek a vállalkozásokra hárulnak. Ezek az európai jogból vagy a nemzeti jogból folynak, és vagy a nemzeti jogból. az átláthatóság kötelezettsége szerint egyetlen szereplő sem vonhatja ki magát ezen kötelezettség alól, és a, világ a szöveg világosan szól a tekintetben, hogy a az irányelv ürügyével, tehát az üzleti titokvédelme ürügyén senki nem vonhatja ki magát az áthatósági követelmények tiszteletben tartása alól. Itt az 5-ös és a 24-es módosítókra utalnék. A közérdek az üzleti titok védelmes során mindenképpen túlsúlyba kell, hogy jusson. Itt Természetesen a jog tiszteletben tartása kell, hogy a központi elem legyen, és ezt az elvet semmi nem ingathatja meg, lesz arra alkalom, hogy együtt dolgozzunk, még akkor is, hogyha némi időre lesz ehhez szükség, de mindenképpen ezzel a témával kapcsolatosan a közérdek a nyilvános érdek kapcsán egy közös, kompromisszumos álláspontot kell, hogy együtt kialakítsunk. Szeretném megismételni most, amikor a vitáink kikristályosodtak ezen irányelv kapcsán, hogy szerettem volna nagyon világosan megjelölni, hogy amennyiben az irányelvet elfogadjuk, tehát megtörténik majd az átültetés a tagállamok révén, ne legyen félreértelmezés egyetlen intézkedés esetében sem, tehát itt utalnék a kivételekre, a mentesítésekre, amelyeket az illető irányelv tartalmaz, hogyha ezt elfogadják a tagállamok. Tehát amikor a tagállamok átültetik az irányelvet, akkor nem szabad, hogy félreértelmezésekre kerüljön sor. Itt akár a magánjog, vagy a kereskedelmi jog, vagy akár a büntetőjog területén. Ez egy jogi biztosíték, amelyet jó magam kívántam bevezetni 9-es módosítom és más módosítik révén a szövegbe. Aztán most a négyes cikkre térnék ki a második bekezdésre ezen cikken belül. Nos, erre a szövegre nagyon sok módosító, nagyon sok hozzájárulás, hozzájárulás érkezett. Nos, itt ez a négyes cikk, az egyes és a második bekezdés, főként a második bekezdés, hiszen ott a kivételekkel foglalkozunk, ez nagyon sok vita forrása volt, és nagyon sok kérdést vetett fel. Ezek a rendelkezések a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságára vonatkoznak. Még egyszer világosan és ünnepésen bejelentem, hogy a cél az, hogy magas szinten őrizzük meg a tájékoztatást, illetve a tájékoztatást az információ mozgását, köröztetését a társadalomban és a gazdaságban. Ez számomra teljes mértékben nyilvánvaló, talán meg kell ezt ismételni. 21. században élünk, a tudás gazdasága, a gazdaságunk versenyképességének alapja, és itt korlátozások bevezetése az információ áramlással, vagy az ismeretek áramlásával kapcsolatosan nem lenne kívánatos egy demokratikus társadalomban, ahol is az alapvető szabadságjogok azt a kincset jelenítik meg, amelyet mindenáról meg kell védenünk. Nos, az a hatos és hetes módosítóimban emlékeztettem számos dologra, amelyek ezen alapvető szabadságjogokhoz kapcsolódnak, a véleménynyilvánítás szabadságáról van itt szó, a tájékoztatás szabadságáról. A hatos és hetes módosítóm, amelyeket egyesek jogosan ítélhetnek meg még javításra szorulónak, ha mondhatom így. Nos, ezek a módosítók, a véleménynyilvánítás, szabadsága, a médiapluralizmus, a forrás védelmére utalnak. Itt az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezési gyakorlatáról is szó van, valamint utalok az alapvető jogi kartára, ahol is ugyanezek a koncepciók megjelennek. Nos, ez a szöveg, ez a rész számos módosító benyújtásra ösztönözte a kollégákat, ezeket nagyon figyelmesen elolvastam, természetesen majd együtt is megvizsgáljuk ezeket. Úgy vélem, hogy jó szándékkal és munkával megvan a lehetőség arra, hogy konstruktív szellemiségben létrehozhatunk együtt valamit, egy megfelelő megfogalmazást és jó kompromisszumokat ezzel a témával kapcsolatosan, mint ahogy másokkal kapcsolatosan is. Noha ez a téma érzékeny, kényesebb jellegű és nehéz, nehezebb kezelni. Most a beszédem végéhez közeledve, elnök úr, korábbi eszmecserünk során már foglalkoztam azzal, hogy több frakció bemutatta itt a prioritásait, és ez most módosítókban is lecsapódott. A munkavállalók mobilitásáról van itt szó, és bizonyos félelmekről, esetlegesen azt illetően, hogy a munkavállalók mobilitását fékezhetnék, vagy akadályozhatnák ezek a rendelkezések. Köszönöm a kollégák hozzájárulását és erőfeszítéseit a e tekintetben. Nos, szó nincs arról szerintem, hogy ez az irányelv, hogyha majd ezt véglegesítjük, bármiféle féket, akadályt vagy visszatartó erőt jelentene a magasan képzett munkavállalók mobilitásával szemben az európai térségben. Megvizsgáltam a módosítókat, hallottam az aggodalmakat, félelmeket, például a Panzeri úr részéről is, és nagyon örülnék, hogyha mélyebben meg lehetne ezeket vizsgálni az árnyékjelentéstevőkkel a frakciók részéről, hogy aztán kedvező eredményre jussunk, és mindenféleképpen hasznosan járuljunk hozzá az irányelv szövegéhez és a saját magam szövegváltozatához. Végezetül itt az elévülési határidő kérdésére térve nagyon sok opció van itt még előttünk jelenleg. A két véleményiadó szakbizottságban már szavaztak, a Fogyasztóvédelmi Szakbizottságban és az Ipari Kutatási Szakbizottságban erről az anyagról. Különböző módosítókat nyújtottak be a bizottság eredeti javaslatához képest több ö, az opció is létezik. Az én véleménytervezetemben, ahogy tudják, ö, én világosan dönteni kívántam az elővülési határidő kérdésében. Én három évet javasoltam a 28-as módosítomban más opciók is léteznek e tekintetben. Az álláspontom világos volt, én egy egyszerű, olvasható dolgot kívántam létrehozni, amely hozzájárul az egyszerűsítés, az a harmonizációhoz, mert emlékeztetnék arra, hogy a jelenlegi irányelv célja az, hogy az európai harmonizáció irányában, e irányában mozduljunk el az üzleti titok védelmét illetően, és ez a konvergencia, ez a harmonizáció szerintem megkövetelte ezt, hogy olyan feltételeket hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik a bírósági akta megfelelő összeállítását a vállalatok számára, hogyha élni kívánnak jogaikkal a bíróság előtt. Megígyezném, hogy itt az a három éves határidő került javaslásra az IMCO szakbizottság véleményében is. Nyitott vagyok a vitára a kollégákkal természetesen, de mindenféleképpen valamiképpen döntenünk kell, választanunk kell valamilyen határidőt ebben a kérdésben. Arról van itt szó, hogy biztonságosabbá tegyük az európai vállalatokat, védjük őket, hogy fel tudjanak lépni, küzdeni tudjanak a versenytársakkal szemben, akik gyakran tisztességtelenek, és akár ragadozóként is működhetnek. Nos, itt a jogi szakbizottságban mindenféleképpen az a célunk, hogy az alapvető szabadságjogokat garantáljuk, és olyan mechanizmusokat javasoljunk, amelyek jogilag megállják a helyüket, operatívak, hatékonyak, és valóban hatályba tudnak lépni. Nos, itt a következő hetekben mindenféleképpen figyelmesen megvizsgálhatjuk ezeket az anyagokat konstruktív módon, még pedig annak érdekében, hogy a legstabilabb megállapodásra jussunk, megőrizve ezt az irányt, azaz az innovációt védjük, az alkotást, a kreativitást és az európai gazdaság versenyképességét is által köszönöm elnök úr. Uh, Mrs. Reda. Reda asszony következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak a nagyon átfogó beszámolót. Rengeteg módosítót nyújtottunk be, és a javaslatokat még sokat kell formálni, mielőtt elfogadhatóak. Különösen fontos problémák számunkra, és ezzel foglalkoztak már a bevont szakbizottságokban is, akik szavaztak. Ezeket most szeretném kiemelni először is annak a hatáskör, hogy mi minősül kereskedelmi titoknak, ez szerintünk túlszéles. Szerintünk nem elegendő valamit névértéken elfogadni, ami a TRIPS egyezményből származik, hiszen ez a definíciót szándékosan fogalmazták meg ilyen szélesnek, hiszen számos különféle jogi hagyományokkal kell foglalkozniuk a kereskedelmi titkok véle, védelmében az aláíró tagállamoknak. Ezért korlátozni kell az információ védelmét függően attól, hogy legitim kereskedelmi érték titkot tartalmaz-e. Szerintünk jelentős kockázata van annak, hogy hibás követelések támadnak, különösen a nagyvállalatoknál, és túlzott mértékben felhasználhatják ezt az eszközt, és nem kívánatos versenyt teremtenek, így ezért, ezért a bizonyítás terhe mellett a, a titok tulajdonásának kell be, be, bemutatnia, hogy felfedték a titkot, és ez, ez számára kárt okoz. Hasonlóan szkeptikus vagyok a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek tényeket, tényállást állapít meg még azelőtt, hogy a bíróság megállapította, hogy az üzletitkot jogtalanul fették fel. Négyes cikkkel kapcsolatban nem látjuk be, hogy egyfelől miért kell jog, jogszerű besz, megszerzésről szerezni, vala, olyan, olyan célokra, mint az információ szabadságra, viszont jogorvoslatot nem kínál. Szerintünk, amikor ez a kivétel fennáll, akkor azt is jogszerű felfedésnek kell tekinteni. A korlátozási időszakkal kapcsolatban azt gondoljuk, hogy biztosítani kell a munkavállalók mobilitását annak érdekében, hogy ez a korlátozási időszak rövid legyen, különösen mun- korábbi munkavállalók esetében nem szabad, hogy meghaladja az egy évet. Egyébként számukra nem lenne lehetséges jogbiztonságot nyerni akkor, amikor egyik vállalattól a másikhoz mennek munkát vállalni. Szerintem jó úton haladunk, de világosabban kell megfogalmazni azt, hogy valóban nem szellemi jog, jogról van itt szó, szellemi, szellemi jogtulajdonról, különbséget kell tenni a szellemi jogtudalom, szellemi jog és a, mint a szabadalom, illetve az üzleti titok között meg kell jegyezni, hogy az üzleti titokban csak azért van védelem, mert ez az információ titkos, mindaddig, amíg az információ titkos marad, de hogyha valaki függetlenül fel, jön rá erre a kérdésre, azt is védelmet, annak is védelmet kell nyújtani, és ez is, ez is fontos, hiszen a TTIP tárgyalásokban a szellemi jog kérdése alatt tárgyalják az üzleti titkokat. Világosan meg kell fogalmazni, hogy az üzleti titkok jogi, jogos felsedése kiterjed olyan információkra is, amelyet a hatóság kér, és ezben egy kormány nem, jelent, nem jelentheti ki azt, hogy az információ szabadságra hivatkozva e, jogtalanul felfedhet üzleti titkot. Ezt szerintünk tehát világosan meg kell fogalmazni a munkavállalók védelmében eh, el kell érni az, hogy a munkavállalókra ne nehezedjen jogtalan teher eh, oly módon, hogy eh, a hanyagságból felfedett üzleti titkokat ne a munkavállalókra terheljék. Végpedig a whistleblower, tehát a felfedő, felfedők védelmében azt gondoljuk, hogy a jó, üzleti titkolók jog, jogtalan felfedése ki kell, hogy terjedjen arra, a, a, a, a, aki gazdaságilag kárt, akar kárt, kárt okozni a titok tulajdonására, ez valóban nem számít jogtalan felfedésnek. Ez nagyon fontos akkor, amikor e, a nyilvánosság hozzáféréséről beszélünk. Például környezeti károk esetében, amikor a titok tulajdonosa nem feltétlenül szegi meg a törvényt, mégis a közérdekét azt szolgálja, hogy ezt a titkot felfedjék, és a titok felfedése, felfedője megkereshesse ezzel a sajtót. Ezek a legfontosabb szempontok számunkra a tárgyalásokban, és reméljük, hogy a kompromisszumos eljárásban sikerül közös álláspontot kialakítani. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Pudland asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. You, Madame Le Grip. Köszönöm Le Grip asszonynak is mind a kemény munkáját, mind a prezentációját. Nagyon fontos jogalkotási anyag ez, ezért életfontosságú, hogy jó legyen. Azt hiszem ezért is látunk annyi módosítót. Nagyon sokan vagyunk itt, akik szeretnénk jó jogalkotást látni. Érdek is látja, hogy fontos a dolgozók mobilitása, és fontos, hogy e téren megoldást találjunk, hiszen Fontos az is, hogy ne csökkentsük a dolgozók mobilitását, és ne e, zárjuk keretek közé, ketrecbe a versenyképességet, az innovációt. E, a belső piacot erősítenünk kell, ezért itt valamit tennünk kell, úgyhogy örömmel látom, hogy én ezt említettem. arról is szeretnék szót szólni, hogy mennyire fontosnak tartom, hogy az átláthatóságot megőrizzük környezetvédelmi és kutatási szempontokból is, ilyen például az adatgyűjtés, a széndiokszid kibocsátás terén. Ezt a javaslatot nem szabad, ez a javaslat nem szabad, hogy a kutatásunkat korlátozza mondjuk a gyógyászatban sem, vagy az gyógyszerkutatásban, kutatásban, sem pedig a fenntartható társadalom felé tett lépéseinkben. A biztonsági szempontokból fontos a problémákat felfedik a visszagolórek e, ügye, e, fontos, hogy őket ne lehessen büntetni ezen direktíva értelmében, hiszen e, a bűncselekményekre vonatkozó információkat mindig át lehet adni akár a bűnöző hatóságoknak, akár a, a bíróságoknak, pontosabban akár a médiumoknak, de ez természetesen kárt okozhat eh, a eh, jogtulajdonosoknak, mégis eh, fontos, hogy amikor az emberek, az emberek életet befolyásoló bűncselekményekről tesznek említést, akkor ne féljenek attól, hogy ennek, hogy ez visszacsaphat, visszajuthat rájuk. Nagyon fontos a szakszervezetek képviselőinek lehetőséget biztosítani a munkájuk végzéséhez, a tagállami törvények keretében is. Ezek lennének a főbb aggájaim, amelyek szellemében a módosítóimat megfogalmaztam. Elnök, konferációnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek végzett munkájáért, különösen azon készségéért, amelyről nemrégiben is tanulbizonyságot tett, amennyiben együtt próbál majd velünk hatékonyabb kompromisszumot kialakítani, hogy javuljon az irányelv minősége. A sok módosító igazolja, hogy nagyon nagy érdeklődésre tart számot ez a téma, pontos definíciókra van szükség, hogy a későbbi jogvitákat elkerüljük. Ami a frakciómat illeti, megerősítem ismét a prioritásainkat, amelyek kitűnnek az általunk benyújtott módosítókból is, melyeket ön nagyon jól kommentált. Nagyon fontos az a téma, a know-how és a munkavállalók szakértelmének kérdése. Nem csupán a mobilitásról van szó, mely fontos a vállalatok rendszere szempontjából, hanem az is fontos, hogy a tudás révén az adott személyek tárgyaló pozíciót is szereznek, és így választani tudnak a különböző munkahelyek között, és így különféle anyagi igényekkel is élhetnek az adott vállalat felé, és nyilvánvaló, hogy itt nincs pontos garancia, hogyha megpróbáljuk az ismereteket titokká változtatni, akkor a mobilitás is megszenvedi ezt, de a munka méltósága is, amit az adott személyek folytatnak. Az, hogy ön itt megerősítette megközelítését, én ezt fontosnak és kedvezőnek tartom. Itt arra van szükség, hogy következetes megfogalmazás építsünk be a szövegbe, és azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Ugyanakkor a közérdek elsőbségét is rögzíteni kell, amely az üzleti titok fölött áll, különösen a nagyvállalatok esetében. Az állami vállalatokról és a magánvállalatokról egyaránt szó van e tekintetben, mert hogyha a részvényeseknek nem számolnak be tevékenységükről, a szociális felelősség kapcsán, akkor az a veszély, hogy tisztességtelen verseny jön létre, akár tisztességtelen verseny feltételé, ez egy állandó veszély. Tehát ezen két szint között különbséget kell tennünk, és a szürke zónát meg kell szüntetnünk. Ugye a közérdek és a, az üzleti titok szükséges védelme között a vállalatok kapcsán. A véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadsága, amire ön utalt, ez remekül kerül szabályozásra más uniós jogszabályokban is, gondolok itt az alapvető jogok kártyájára. Tehát itt egyszerű a munkánk, hiszen kézenfekvőek a hivatkozások, és ezek már önmagukban nagy részben megoldják ezt a kérdést. Tehát itt az üzleti titok meghatározása annak fényében is, amit a többi kolléga elmondott. Ez egy jó megközelítésnek tekinthető, és ennek megfelelő következményei vannak. Nem kell itt az általános jellegre utalni, inkább részletesebb, pontosabb definícióra lenne szükség. Még egy utolsó gondolat. Majd a módosítókat azt hiszem, hogy gond nélkül kezelhetjük e tekintetben. Az elévülési idő kényes témája. Részt vettem az elnyékjelentés tevői találkozón az IMKO-ban is. Ön három évet javasolt, a bizottság hat évet, azt hiszem, hogy itt a lehető legrövidebb időt kellene meghatároznunk, két oknál fogva. Az egyikről már Redu kolléga, Reda kolléga szólt, hiszen ez akadályozhatja a mobilitást, az ismeretek mobilitását is. Aztán itt a jogviták esetében minél hosszabb az idő, annál nehezebb a jogviszály értékének meghatározása, mert a referenc referencia paraméterek változnak a piac mozgása okán. Tehát, hogyha az elejövülés időt nagyon korlátozzuk, akkor ö, lesz még néhány probléma a vállalatok költségeit illetően, ez nyilvánvaló, de hatékonyabb lesz mindez a felhasználó számára, a munkavállaló számára. Ezért az IMKOS szakbizottságban is kifejeztem ezt a véleményemet. Ö, ott egyébként más véleményre jutottak, a többségnek mindig igaza van a demokráciában mondják, de jó lenne, ha ezen még elgondolkodnánk, mert az elővés idő csökkentése kiváló megoldást jelenthet a jövőbeli perspektívák szempontjából az érintett személyek szemszögéből, illetve a vállalat szemszögéből természetesen itt nem csak a személyek szemszögéről van szó, hanem az ő szakértelmüket használó vállalat szemszögéről is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hosszier asszonynak adom meg a szót. Mikrofon nélkül. Üdvözlöm a jelentéstevő munkáját ezzel a témával kapcsolatosan, és azt a szellemiséget, amelyben zajlik itt a munka. Sergio Cofferati összefoglalta a nagy irányvonalakat, a frakciót, illetően jó magam is benyújtottam jó pár módosítót. Egyrésztről valóban jogos az a szándék, hogy az európai vállalatok know-how-ját védjük, ugyanakkor világos üzenetre van szükség, Itt láthatjuk a mindennapi eseményekben, hogy hogy ez a vészhelyzet jelzés mutatja a demokrácia működésének fokát, és álláspontunkat illetően itt vannak bizonyos kétértelműségek, ugye a véleménynyilvánítás szabadság, a média szabadság és egyéb alapvető szabadságjogok és a közérdek primátusa az üzleti titokkal szemben, tehát védeni kell a tájékoztatást, a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor az üzleti titok védelme is legitim szándék. Benyújtottunk jó pár módosítót, egyesek a definíciót akarják pontosítani, a, aztán itt a négyes cikkel kapcsolatosan, ahogyan elhangzott, ez nagyon sok vitát vett ki, de nagyon pontosan kell fogalmaznunk itt az alkalmazottakat illetően is, hiszen őket is érintik a vállalati döntések, és a jó tájékoztatása az alkalmazottak felé szintén lényeges. Ezek tehát a nagyvonalban a benyújtott módosítóink. Azt hiszem, hogy intelligens módon olyan álláspontot alakíthatunk ki, amely az európai demokrácia és az Európai Unió nagy alapelveihez hű. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság részéről akkor megadom ennek a szót. Köszönöm, elnök úr. A bizottság szeretne köszönetet mondani a jelentéstevőnek és a képviselőknek. Nagyon konstruktív vitát sikerült folytatni, a módosítókat is ideértve néhány felvetést szeretnék tenni, amelyek bizalmam szerint, biz, bízom abban, hogy segíteni fognak a képviselőknek abban, hogy konstruktív megállapodásra jussanak. Először is úgy gondolom, hogy ebben a kontextusban emlékeznünk kell arra, hogy minden tagállam már most is valamilyen módon foglalkozik ezzel az ügyjel, azért lépünk mégis, mert nagyon különböző módokon eh, foglalkoznak ezzel. Ezért van szükség erre a szövegre. Ez egy nagyon eh, belső piaci gondolkodáson alapuló szöveg, ezért eh, teszünk ilyen javaslatot. Nem lep meg, hogy vannak módosítók a minimum harmonizáció szempontjából. Ugyanezt elmondom minden fórumon, én elfogadom azt, hogy szükség van erre, ugyanakkor nagyon határozottan az az érvésünk, hogy ez a minimális harmonizálási klauzula nem valósult meg úgy, hogy a garanciák sérüljenek. Ez teljesen fölborítaná azt az egyensúlyt, amelyet, amelyre a képviselők közül sokan utaltak, mint alapvető fontosságú vonalkozása. Másrészt teljes mértékben egyetértek e, jelentéstevővel, és mindazokat, akik ezt felvetették, hogy e, egyrészt megpróbáljuk azt biztosítani, hogy az európai cégek jogos e, érdekei érvényesüljenek versenyképességük, innovációs lehetőségeik, munkahelyteremtés és kreativitásuk terén. Másrészt arról is szeretnénk gondoskodni, hogy a dolgozók jogos érdekei, a fogyasztók, az újságírók, a polgárok jogos érdekei is teljes mértékben védelmet eh, nyerjenek. Ez alapvetően célunk volt, eh, nagyon is célunk volt a javaslat megtételekor. Néhány eh, felvetés talán a konszenzus felé haladva úgy gondolom, hogy a felvetett kérdések nagy része olyan kérdés, amely egyezésünk szerint a hatályon kívül, ennek a javasnak a hatályán kívül esnek. Hagyj említsek ezek közül néhányat. Először is meggyőződésünk szerint ez a szöveg nem avatkozik bele, és nem is kell, hogy beavatkozzon az eu saját tagállami szabályzásokba, amennyiben a köz közhatóságok felé való információ megosztásról van szó. Másrészt a polgárok dokumentációhoz való hozzáférésének joga ugyanígy központi kérdés, harmadrészt sajnos nem, pontosabban nem, nem egészen biztosan nem gondoljuk azt, hogy ennek a szövegnek bele kellene agaszkodnia a munkadói és munkavállalói oda eh, közötti eh, kapcsolatokat szabályozó eh, elvekbe. Úgy gondolom, kooperatívra hivatkozva biztosítani szeretnénk az, hogy a jó képzett dolgozók tudása nem tekintendő kereskedelmi titoknak, vagy ipari titoknak. Ez alapvető fontosságú, és erre, erre oda kell figyelni. Meggyőződésünk volt az, hogy a szöveg az egyértelmű, de hát mindent lehet javítani. Úgy gondolom, hogy ha negatív klauzulákat előre meghatározok, akkor a szöveg világosabbá válik, és az átültetése egyszerű feladat lesz. Jelen pillanatban az a probléma, hogy ugye fontos, hogy a kereskedelmi titok, vagy a, a, a, a az egyéb helyzetekben nem szabad, hogy olyan követelményeket is magába foglaljanak ezek a szabályok, amelyek egyébként a jog más területére tartoznak. Szeretnénk, hogy ezt a kezdeményezést eh, eh, nem arra használnák fel, hogy eh, új akadályokat hozzunk létre a közkincset jelentő információk felhasználása szempontjából. Jó néhány felvetést hallottam a négyes eh, cikkel kapcsolatban is, kivételekkel kapcsolatban eh, legyünk nagyon egyértelműek, különösen a 4-1 és a 4-2 kapcsán. A 4-1 valójában arra tör, hogy a tagállamok további korlátozásokat ne eh, vezethessenek be a kereskedelmi titkokkal kapcsolatban. Ezt fontos megjegyezni. A 4-2-hez képest egy derogáció a 3 cikkhez képes a rendelkezései alól. Ma azok, akik problémák hívják fel a figyelmet, a whistleblowerek, szembe kell, hogy nézzenek a törvény súlyával, mert általában ők nem újságírók, hanem, hanem munkavállalók, akik gyakran jogi eljárások keresztülbe kerülnek, pontosan azért, mert problémák hívják fel a figyelmet. Ez a szöveg ezen a helyzet nem változtat, viszont elismeri azt, hogy ezeknek az embereknek joguk van a védelemhez. Hogyha valóban a közérdeket szolgálja, akkor jogosan jár el a whistleblower, a problémákra figyelmet felhívó, a munkavállaló. A konkrét kivételt is javasoltunk, amikor is jogos érdekekről beszéltünk. Ez tulajdonképpen eh, még szélesebb körül, mint a közérdek de nyilván benne van a közérdek, és remélem, hogy amikor ezt elmagyarázom a képviselőknek eh, és a tagállamoknak, akkor, ezt, akkor mindenki átlátja, hogy ez, ez valójában nagyon eh, eh, fontos, nagyon szigorú garanciát jelent. Köszönöm még egyszer mindenkinek minden munkát. Thank you very much. Uh, this is the end. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a hozzászólókat. Kérdezem Grip asszonyt, hogy akar-e hozzászólni très brièvement, merci. Rendkívül röviden, köszönöm elnök úr, hiszen hosszadalmas volt a vita, köszönetet mondok mindenkinek, ismételten. Azt hiszem, hogy sikerült a konstruktív szellemiséget megőrizni jövőbeli munkánk szempontjából, meg kell őriznünk az irányt, és egy megállapodást a lehető legnagyobb egyetértést kell ki alakítanunk, ugyanakkor egy stabil megállapodást, hogy továbbra is következetesek maradjunk, és tudjuk, hogy hová is akarunk eljutni. Remélem, hogy valamennyien megőriztük ezt az irányt, ezt az iránytűt, és már javasoltam az tevőknek, hogy jöjjünk majd össze a Strasburgi plenáris ülés héten egy találkozóra, és azt hiszem, hogy akkor folytathatjuk majd a munkát egy megfelelő ritmusban. Köszönöm. We thank you, Köszönjük szépen. Ezzel a 14-es pontot lezártuk. A 15-ös napi rendi ponttal folytatjuk a megbeszélést. Olyan helyzetbe kerültünk, melyben meg kell adnom a szót magamnak, elnökként és előadóként is. A szellemi tulajdon jogok érvényesítésére vonatkozó megújított konszenzus felé uniós cselekvési terv címmel készített jelentésről. Ezt a bizottság javasolta előadóként, hadd mondjam el, kedves kollégák, a következőket. Hadd köszönjem meg mindazok munkáját, akik módosítótokat nyújtottak be a jelentéstervezethez. 124 módosítót kaptam. Ezeknek nagyon örülök, hiszen pontosítják a szöveget, vagy szélesebb kontextusba helyezik, és a szöveget összekapcsolják szélesebb körű nyilvános érdekekkel. Ahogy már tájékoztatok önöket, az árnyék előadók összeülnek és megvitatják a jelentés tervezetet és a módosítókat jövő hét szerdán, ahol megbeszéljük az egyes módosítókat is azok részleteiben. Többször említettem már, hogy én a bizottság akciótervére szeretnék koncentrálni, és túl is mennék ezen, és tennék néhány javaslatot a szellemi tulajdonjogok védelméről általánosságban. Hiszek abban, hogy egyetértésre jutunk majd a kompromisszumos módosítókról, különösen azokról, amelyek a, az A és D preambulum bekezdésekről szólnak, vagy a 6-os cikk, 8-as és 20-as cikkről szólnak. Szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy az általános kijelentések egyes esetében, és tudom, hogy Delvor asszony is szóba hozta ezt a kérdést múltkor. Semmi ilyen körülmények között nem volt az a szándékom, hogy legitimizáljam az illegális magatartásokat. Erről soha nem volt szó. A szándékom az volt, hogy kiemeljem annak szükségét, hogy figyelembe vegyük azt a valóságot, amelyben találjuk magunkat, azért, hogyha azért, hogyha hatékony, figyelemfelkeltő kampányt szeretnénk folytatni a fiatalok között. Ezért örömmel fogok együtt működni az árnyék előadókkal, és örömmel várom őket következő szerdán. Ez volt az én bevezetőm, most pedig kíváncsi vagyok arra, hogy ki szeretne hozzászólni. És visszaveszem elnöki feladataimat. Kasszer úr, parancsoljon. Ja, vielen Dank, äh, Köszönöm, elnök úr, ezt a bevezetőt. Jó, magam is úgy vélem, hogy lehetséges lesz egy egyetértésben elfogadott dokumentumhoz jutni, annak ellenére, hogy elég sok a módosító. SND frakcióként helyesnek tartjuk ezt az EU cselekvési tervet, ennek végrehajtását az immateriális javak biztosításához. Nagyon fontos ebben az EU cselekvési tervben, hogy a lakosság elfogadja az immateriális javakra vonatkozó jog létrehozását, tehát itt tudatosításra van szükség a lakosság körében, az, immateriális javakkal kapcsolatos jogszabály fontosságát illetően. Főként azt szeretnék kiemelni, hogy kiegyensúlyozott viszonyra van szükség a magán való jog, illetve a szabadságjogok biztosítása, valamint a, az immateriális javakra vonatkozó jog megsértésére vonatkozó jog között. Tehát ez a kiegyensúlyozottság a központi kérdés, amelyet figyelembe kell vennünk az EU cselekvési tervnél is. Fontos, hogy ne hozzunk létre egy olyan légkört, amikor is az alapvető szabadságjogok korlátozódnak, vagy megnyitjuk az utat a userek bizonyos kriminalizációja előtt. Ez utóbbi jelenségnél ugyanis gyakran utalnak rá, hogy csak üzletszerű jogsértésről van szó az immateriális javakra vonatkozó jog esetében, de amikor különbséget teszünk az üzleti jellegű illetve a magájelgő megsértés között, nos ez a különbségtétel nem mindig világos. Itt egy nagyon pontos definícióra van szükség, hogy ezt a két kategóriát, tehát a magánjellegű jogsértést és az üzleti szintű jogsértést elválasszuk egymástól, hogy megelőzzük azt a veszélyt, hogy esetlegesen az átlagos felhasználók, vagy a mindennapi felhasználók kriminalizációjára kerüljön sor. Ugye itt a kkv érdekeiről is szó van, amikor az immateriális javakra vonatkozó jogról beszélünk, akkor a szellemi tulajdonjog, a szerzői jog védelmes gyakran felmerül, ezeket biztosítani kell, az alkotókat is tisztességes módon kell javadalmazni. Végezetül azt hiszem, hogy meg kell vizsgálnunk a bizonyítékon alapuló eljárást, hogy milyen kihatásai vannak az üzleti szintű jogsütésnek ezen jogszabályok esetében. Már vannak értékelések, de ezek némileg egy, egyoldalúak. Egy független tudományos tanulmányra lenne szükség, hogy az üzleti szintű jogsértéseknek milyen kihatásuk van ezen a területen. Fontos lenne számunkra parlamenti képviselőként, hogy egy stabil alapot nyerjünk azt illetően, hogy európai kontextusban az immateriális javakra vonatkozó jogot hogyan lehet továbbfejleszteni. A szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó intézkedéseknek mindenek előtt átláthatónak kell lenniük, a közvéleményt be kell kapcsolni ezek kialakításába, ez is egy fontos szempont, amelyet előtérbe szeretnénk helyezni. Ezek a fontos sarokkövek, amelyek számunkra lényegesek. Azt hiszem azonban, hogy a nézetek nem térnek el annyira egymástól, hogy ne tudnánk egy egységes dokumentumhoz jutni. Mr. Anderson. Anderson úr parancsoljon. Well, the, the day has been long, so. Hosszú volt a nap. Ezért rövid megjegyzésem lesz. Még egyszer szeretném megköszönni az előadónak a nagyon jó munkáját, és örömmel várom az együttműködést a többi árnyék előadóval. Szeretném hangsúlyozni az egyensúly fontosságát, fontosságát, amikor erről a kérdésről beszélünk. Egyensúly arról, hogy mi az, ami elérhető, mi, és mi az, ami nem, és egyensúly abban, mi az, ami szabályozható, és mi az, ami szabályosítható, és e, egyensúlyt az egyes emberek különféle jogaiban. Hiszen vannak jogai az inter- a szellemi tulajdonok szellemi tulajdonosoknak, valamint vannak magánéleti jogok is. Óvatosan kell eljárnunk, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amiben ezek a jogok kizökkenek egyensúlyukból. Ezért nagyon várom az együttműködést a jelentéssel kapcsolatban. Mr. Bergevin? Bergevin úr, parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen a bizottság részéről. Szeretném megköszönni a munkáját, valamint a módosítókat is. A megjegyzések kapcsolatban Kosta úr és Anderson úr megjegyzésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy egyetértünk azzal, amit Kaster úr mondott utolsó pontjában, és mindannyian tudják, hogy a megfigyelő központon keresztül készülnek tanulmányok, például a kozmetikáról, amelyet mi objektívnak tartunk, hiszen független készítették, és tudjuk, hogy a kozmetikai termékekben a piacon lévő termékek 10%-a hamis. Az OHIM az OECD-vel együtt egy jelentést készít most, és ennek első eredményét jövő évvel láthatjuk. Ez is a kereskedelmi kérdésekre koncentrál. Ezt is akartuk elérni ezzel a jelentéssel, teljesen egyet tudok érteni azzal, amit mondott. A második dolog, amit szeretnénk megjegyezni, és aminek örülünk, az, hogy sokan támogatták azt, hogy nézzük meg a KKV-k helyzetét. hivatkoznék arra, amit Anderson úr, úr mondott az igazságszolgáltatásról. Ebben a jelentésben nem vizsgáltuk meg azt az időpontot, és az elnök úr jelent, jelentésében sem foglalkoznak a puha jogszabály és a, és a szabályozási keret kérdése, kérdéseivel. Tisztázás kedvéért a bizottság olvasatában, amikor erről a follow the money kérdésről beszélünk, az nem arról szól, hogy a fogyasztót vagy az állampolgár megközelítését követjük nyomon, erről szeretném önöket biztosítani, hanem arról van szó, hogy a különféle kereskedelmi szereplőket figyeljük meg, akik um, kereskedelmi jog, jog, jog, jogszabályok megsértésével keresnek pénzt. Kosztár úrnak mondom, hogy nincs szükség arra, hogy online közvetítők legyenek. Mindenféle közvetítőt be kell ebbe vonni, akik részt vesznek a kereskedelmi jogszabálysértésben csökkentenünk kell a szabálysértések ösztönzőit ahhoz, hogy ennek elejét vegyünk. Végül, de nem utolsó sorban, ami az alapvető jogokat illeti, valamint ezek javadalmazását, hogyha felfele nézzünk, a jogtulajdonosok és a beszállítók viszonyát, sokkal kevesebb az ösztönzés arra, hogy, keves, hogy hamis termékek és szolgáltatások kerüljenek ki a piacra, hiszen ez csökkenti a beszállítók egyenlőségét, és ez azt jelenti, elnök úr, amit ön is keresett, Megint elmondom, hogy nagyon örülök a módosítóknak, és örömmel várom a készjelentést. Köszönöm, elnök úr. Uh, okay. uh, thank you. Köszönöm szépen mindezeket a megszólalásokat. Személy szerint örömmel várom ezt a vitát. A jogok és elvek kiegyensúlyozása uh, nagyon érdekes vita lesz, és nagyon fontos feladatunk. Köszönet még egyszer mindenkinek a részvételért. Ezzel lezárhatjuk ezt a napirendi pontot, a 15-ös napirendi pontot. Volt egy 16-os, amelyet azonban már megtárgyaltunk, úgyhogy hogy tájékoztassam önöket, hogy a következő rendes ülésünkre Brüsszelben kerül sor szerdán, május 6-án, illetve csütörtökön, május 7-én. Köszönöm mindenkinek a jelenlétét.